Mes chers collègues, nous reprenons nos Kedves kollégák, akkor újra kezdjük a munkát. Mielőtt a napi rendel kezdenénk foglalkozni és szavazni kezdenénk, meg szeretném adni a raportőrünknek a szót, hogy levonja a tanulságokat a ma délelőtti eszmecseréből, amely eh, az MFF-ről zajlott. Eközben a konklúzió tervezetet, az Európai Tanács konklúziójának tervezetét eh, nyilvánosságra hozták, ezt a hírügynökségek kiadták most. Eh. Nyilván az elkövetkezendő napokban ez még változni fog. Van ebben egy bekezdés, amely a jelenlegi verzióban a 13-as bekezdés, amelyet most angolul felolvasok önöknek, az euró területre vonatkozóan a célkitűzés az az, hogy egy integrált költségvetési keret felé elmozduljunk, és ebben a keretben a nem fenntartható költségvetési fejlemények, valamint a fiskális szolidaritás mechanizmusai nevezetesen egy megfelelő fiskális kapacitás lehetőségét fel kell tárni. Egy ilyen mechanizmus az eurózónára lenne specifikus, éppen ezért nem tartozna az MFF körébe. Na hát ez nem túlságosan pontos fogalmazás, de minden esetre ez a változat köröz most. Reimer kapszót. Ähm, ich kann ganz kurz sein, war unser Egészen rövid is lehetek, hiszen a vita után az elnökünk olyan részletesen szólt a saját eszközökről, a szerződések problematikájáról, hogy az hogy a európai költségvetéshez is nagyon jó megjegyzéseket tett, olyanokat, amelyekhez csatlakozhatom. És az az idézet, amit hallottunk, azt is igazolja, hogy mindenre fel kell készülnünk. Ma nyilvánvalóan nem tudunk részleteiben beszélni az ezzel együtt járó stratégiáról, azonban pontosan meg kell néznünk, hogy mikor kell majd nyilatkoznunk ezekhez a kérdésekhez. Legyen ez egy köztes jelentés kontextusában, a plenárison történő szavazás, keretében az erre következő vita novemberben várható, és utalnék még egyszer arra, hogy emlékeztettek arra, hogy korábban az európai fejlesztési alap helyzetéről volt szó, és valamint a Vál és Detlef Számband bevette a dokumentumokat a költségvetés tervezetbe, hogy az átláthatóság nagyobb legyen. Egyidejűleg viszont nagyon izgalmas azt látni, hogy az európai közösségek alapító okiratai 1957-ben már tartalmaztak olyan eszközöket, most nem tudom, hogy ez a 89-es cikk volt-e, tehát olyan országok irányában szolidaritást kell mutatni, amelyek fizetési nehézségekkel küzdködnek. Bár ez az eszköz kétszer került alkalmazásra az olajválság alatt, 2, 6 és 8 milliárd eküvel akkor az euró bevezetése után ezt a témát valahogy elfelejtették, és azt hitték, hogy a stabilitási egyezménnyel ez működik, és a nem euró országok még mindig rendelkeznek egy ilyen eszközzel, és élnek is vele. Tehát, hogyha most egy ilyen jellegű vita alakul ki, hogy itt különleges tevékenységekre kérdeznek rá, tehát ami a stabilizációra vonatkozik az eurótérségen belül, akkor ennek nincs semmi köze a éves pénzügyi kerethez, ezt külön kell megtárgyalni. De nagyon kell vigyázni arra, hogy a több éves pénzügyi kerettel ez hogyan egyesíthető össze. Másrészt pedig ez azt is jelenti, hogy az egész fejre áll. Tehát ne keverjük össze ezt a két dolgot. Parlamentként korábban ragaszkodtunk a 60 milliárd euróhoz az első megmentés csomagból, és itt egy költségvetési sorban feltüntetünk majd egy megjegyzést, és ezt elfogadják majd a költségvetési tárgyalások során. A frakciókban el kell majd gondolkozni, nem csak itt a szakbizottságban, hogy mi legyen az ilyen kérdésekkel. És Jöran Fermnek igaza van, itt van a 175-ös cikk, és ez a döntés szerződéses alapja. Más helyen is megemlítjük a költségvetés egységét, és el kell gondolkodni azon, hogy ez elégséges-e. Hogyha van saját dinamika. Most elkezdek spekulálni. Elképzelhető, hogy egy saját kategóriát hozunk létre az európai költségvetésben, amelyen olyan intézkedések vannak, amelyek az euróval foglalkoznak. Én ebben az összefüggésben nem beszélnék eurozónáról, hanem mondjuk ilyen Európából összefüggő intézkedésekről. Ezt nem tudom, nem tudom, hogy ez lehetősége, vagy van más lehetőség is reagálni, de mindenképpen szükséges, hogy az elkövetkezendő napokban ezzel foglalkozzunk. És hogy ne éljünk meg kellemetlen meglepetéseket. A mai intenzív vita során nagyon konstruktív elképzeléseket hallottunk. Ivaló és én a szünetben elbeszélgetünk ezekről. Éppen ezért úgy gondolom, hogy amit kompromisszumként majd felajánlunk, azt határozottan üdvözöljük a közös nyilatkozatot 2012. júliusából. Nagyon fontos előremutató lépésnek tartjuk és akkor szerintem így egyben is tarthatjuk majd a csomagot. Amiről szó volt itt a klímapolitika tekintetében, azt nézzétek meg összefüggéseiben, hiszen itt iparpolitikai szükségletekről beszélünk. Ezért azt gondolom, hogy ez itt egy mindenki számára felvállalható megoldás lehetne. Itt az agrárpolitika megfogalmazása, teljes mértékben támogatom, hogy a Hure bizottság megfogalmazását megtartsuk. Azonban, ha elgondolkozunk azon a kérdésen, hogy is hívja? Tehát, hogy áthidaljuk a meglévő szakadékot, előadóként a vita alapján azt javasoljuk, hogy csökkentsük ezt a szakadékot, és az első és a második pillér keverésénél vigyázzunk, legyünk óvatosak, mindenkinek megvannak a nemzeti, regionális ismérvei háttere. És ezek a kérdések a plénumra tartoznak. És itt csak az első oszlopról beszélünk az országok most északon, délen, keleten, nyugaton, akik jó közvetlen kifizetéseket kapnak, kevesebbet kaptak a második oszlopban. És akik a közvetlen kifizetéseknél hátul vannak, szélsőségesen magas összegeket kapnak a második oszlopban, hektár alapon kiszámolva. És az egyes tagállamok méreteitől is függ Tehát hogyha itt a költségvetési vitát lefolytatjuk, akkor a tartalmakról vitázhatunk, azonban az adott kereteket nem. Tehát a, a, a tartalmakat, tehát a Kleenex, a környezetvédelmi programok tartoznak ide, és így tovább. Tehát azért uh, hagyjuk a templomot a faluban, hagyjuk rendjén a dolgokat. Csak is akkor haladhatunk előbbre, a köztes jelentés megfogalmazásánál, hogyha látjuk, hogy a bizottságokban vagy a bizottságok között mozgás van. De hogy itt döntsünk, amikor még nem jutottak el a szakbizottságok az az túl korai lenne. És szerintem itt a Költségvetési Bizottság túllépni hatáskörét. Éppen ezért itt legyünk most szerények és visszafogottak. És akkor itt van egy elgondolás, Rancsó kolléga elgondolása, amely a kevésbé fejlett térségekre vonatkozik. Itt eh, valószínűleg eh, részenkénti szavazás lesz, és a frakciók döntik majd el, hogy hogyan viselkedjenek. De egyébként mindenhol, ahol a kollégák úgy gondolják, hogy eh, a kompromisszumnak nem fedik le az óhajaikat, Elnök úr, akkor azt mondanám, hogy szavazzunk, mielőtt itt hosszas vitákba bocsátkoznánk, hogy valami most lefedésre került, vagy nem. De szerintem tisztességes alapunk van, és jó esélyeink vannak, hogy nagy többség lesz a szavazáson. Tudom, hogy vannak a frakciókban delegációk, amelyek esetleg nem értenek egyet bizonyos megfogalmazásokkal, másoknak itt a 25%-os záradékkal van problémája, és így tovább. Ivalónak valószínűleg ugyanaz az érzésem, mint nekem, néhány esetben hasfájásom van, és neki is az lesz. De hát ez így van. És a kérésem az, hogy egy, egy hogy néhány cikk miatt, néhány paragrafus miatt ne hagyjuk elveszni az egész szöveget. Köszönöm cet éclairage et cette sagesse. Köszönöm, Reimer, ezt a bölcsességet. Uh, Ivo is osztozik ebben a bölcsességben? Akar valamit hozzátenni? Nem, nem, jó. Nos, akkor köszönöm. Ezt a vitát akkor lezárjuk, és holnap szavazunk a módosítókról, a kompromisszumokról, mert úgy értem, hogy úgy tudom, hogy az utolsó pillanatban is lehetnek szóbeli kompromisszumos módosítók is. Megyünk tovább, szavazás következik, vita és szavazás, mégpedig arról a jelentésről, amely gyakorlatilag egy véleménytervezet saját kezdeményezésű jelentéshez, az ECON bizottság jelentéséről van szó, a téma pedig az Európai Tanács által Van Rompuy elnökre mért feladat, amelynek célja a gazdaság és monetáris unió megerősítése, vagyis egy igazi, vagy tényleges gazdaság és monetáris unió felé vezető út a jelentés címe. Én az elnökök értekezletén azt kérdettem, hogy adjon a Költségvetési Bizottság egy véleményt ehhez a témához, mert a jelentés első változatáról tudomást szereztem, amit Tyson asszony, Tyson asszony készített, és amely azt javasolta az Econnak, hogy olyan dolgokban is megnyilatkozzon, amelyek valójában a mi hatáskörünkbe tartoznak. Formálisan nem kértem az 50-es cikk alkalmazását, de az Econ vezetője, elnöke a jó munkatársi kollegiális kapcsolatok keretében eh, elismerte, hogy ez valóban a mi hatáskörünkbe tartozik. 15-én eh, fognak szavazni az ekonban ban eh, az egész jelentésből, ezért kell nekünk ma szavazni a saját véleményünkről azért, hogy az ECON figyelembe vegye a mi módosítóinkat is. Én csökkentettem a módosítóink számát, illetve területét három konkrét területre, amelyek konkrétan a mi hatáskörünkbe tartoznak, és amelyek gazdagítják az ECON munkáját, anélkül, hogy zavarnák vagy beavatkoznának az ő hatásköreikbe először is a két költségvetés egységességének elvére emlékeztetünk, és különösen arra, hogy amennyiben olyan döntés születik, hogy pénzügyi eszközöket bocsátanak rendelkezésre a szolidaritási mechanizmus megerősítésére az unión belül, akkor eh, ragaszkodni kell ahhoz, meg kell, szere, meg kell eh, eh, el kell érni azt, hogy saját önálló táblázatban megjelenjenek ezek a pénzek. Tehát minden, ami közösségi, az az Európai Unió költségvetése, és hogyha a közösségének a margójára másfajta alapok is kerülnek a 27-ek Európája keretében, vagy egyes tagállamok együttműködésének keretében például olyan partikuláris szerződés alapján, mint amilyen az európai stabilitási mechanizmus, vagy egy lehetséges megerősített együttműködés, akkor az legyen az európai költségvetés mellékleteként felvéve, hogy együtt lássuk ezeket a dolgokat. Ez alapvető dolog, egyrészt azért, hogy le tudjuk mérni az összes forrás hasznosulását, és hogy biztosítani tudjuk a parlamenti ellenőrzést a különböző szakpolitikák tartalma felett, illetve hogy meg tudjuk állapítani, hogy ezek koherens egészet alkotnak-e. Éppen ezért ezek a kötelezettségvállalások egy a költségvetéshez csatolt mellékletben kell, hogy megjelenjenek. A másik gondolat az, hogyha mi egy konkrétabb tartalmat akarunk adni az európai szemeszter folyamatának és a költségvetési politika koordinálásának a nemzeti költségvetések vonatkozásában, akkor az Európai Unió költségvetése, ami most a 29. költségvetés, kell, hogy legyen az a számviteli eszköz, amely alkalmas arra, hogy a 28 ország, mert ugye Horvátországot már be, beleszámolom, 28 eh, ország költségvetését valamilyen módon együttesen lássuk. Tehát ez a, ez a számviteli konszolidáció csak egy technikai kérdés. Eh, Maastricht óta nem csináltunk ilyet, eh, holott valójában hasznos. A az ECON bizottságot ez igazándiból nem nagyon érdekli, de hát ők a tartalommal foglalkoznak, és azt szeretnénk, hogyha a költségvetés tartalma kitérne erre a technikai számviteli konszolidációjára is, amely azt jelenti, hogy az algebrikus összegeknek mi a hatása, tehát van a 28 28 költségvetés, plusz a 29 az EU-s. Nem tudjuk, hogy összességében deficites, szuficites -e a költségvetés, és hogyha a hatékonyságát akarjuk nézni a policy mixnek, akkor az nem lehetséges, mert nem tudjuk például összehasonlítani a mi policy mixünket, mondjuk az amerikai policy mixel, nem tudjuk, hogy mi míg, míg az amerikaiaknál tudjuk, hogy mi a föderális költségvetés makrogazdasági eredménye, mi nem tudjuk, hogy a mi költségvetéseink milyen EU-s szintű makrogazdasági eredményeket érnek el, nem tudjuk ezt összehasonlítani. Tehát amennyiben ezt a technikai munkát elvégeznénk, akkor ezeknek a költségvetéseknek a globális hatását is mérni lehetne. Mert hiszen jelenleg minden egyes tagállamban más a definíciója annak, hogy mi a költségvetési deficit, mi a befektetési jellegű, mi a működtetési jellegű költségvetési kiadás. Harmonizálni kell számviteli értelemben ezeket a dolgokat, konszolidálni a költségvetéseket. A harmadik dolog, ami fontos, az pedig az, hogy rá kell mutatni az abszolút szükségszerűségére annak, hogy el kell választani az európai költségvetést a nemzeti költségvetésektől, különösen az európai költségvetés finanszírozását saját erőforrásokból kell összeállni az európai költségvetésnek, és én azt gondolom, hogy Tyson asszony jelentése egy újabb lehetőség arra, hogy emlékeztessünk erre. Ugyanakkor én újra felvetem azt az ötletet, amit az Európai Parlament már kifejtett Catherine Trautmann, ha jól emlékszem, jelentésében, amely hát azt mondja, hogy ugye egy olyan helyzetben vagyunk, amely ellentétes a szerződésekkel, mert állami költségvetésekből finanszírozunk az európai költségvetéseket, és amikor a maximális engedélyezett deficitet vizsgáljuk, tehát a 3%-os GDP arányt, akkor valójában nem kéne figyelembe venni a költségvetések, az nemzeti költségvetések EU költségvetéshez való hozzájárulását, és mondjuk elítélni egy olyan országot azért, mert nem végzett meg takarításokat, nem tett megtakarításokat, miközben egyébként hozzájárult az európai költségvetéshez. Tehát ezt szét kéne szedni, nem szabad bántani azokat, nem szabad büntetni azokat az országokat, amelyek egyébként hozzájárulnak, vagy, vagy megpróbálják az Európai Unió költségvetéséhez való hozzájárulásokat növelni. Tehát 20, mintegy 20 módosítót nyújtottunk be, majdnem mindent megpróbáltam ezekbe figyelembe venni, beleértve Richard Ashworth kollégánk munkáját, akinek üdvözletünket küldjük, mert Birminghamben van, James itt van. Ott van a konzervatív pártnak Birminghamben egy fontos éves gyűlése. És nyilvánvalóan olyan gondolatok is meg meg olyan dolgokat is megfogalmazott, amelyek a többséggel nyilvánvalóan szembe mentek, tehát ezeket a gondolatokat nyilván nem vettem át, de más Richardtól származó módosítókat beleépítettem a a többi módosítóba, vagy azokat átvettem. Iváló Kálfinnak mondom, hogy alapvetően egyetértek a módosítóival. Van egy módosító, ami nekem egy kicsit nem tetszik, mert nem tartozik a költségvetési uh, bizottság hatáskörébe, hanem inkább az ECON-hoz tartozik, ezek 15-ös módosító, tehát ezt már mondom neki most, nem tudom, vissza akarja vonni, gondolja át, lehet erről beszélni. Ennyi lenne tehát. A... Van-e valaki, aki hozzá akar szólni, vagy kérdést feltenni? Ivaló kíván hozzászólni. Uh, uh, uh, Köszönöm szépen. A 15-ös módosítóval kapcsolatban tulajdonképpen ugyanarról van szó, mint amiről eddig beszéltünk, tehát hogy a döntéshozatali folyamatba bevonjuk az európai intézményeket. Délelőtt is erről beszélünk, amikor a költségvetési csökkentésről hallottunk esetében. Tehát pont azzal kapcsolatos, amit tettünk, és következetesen kell eljárnunk ezekkel kapcsolatban és ezért szeretném, hogy a kollégák támogassák ezt a 15-ös módosítást. Ugyanakkor látom, hogy vannak más módosítók a javaslatok között, például ahol a két, kettős csomagot a hatos csomaggal helyettesítjük az ajánlásokban. A kettős csomag ugyanakkor még nem vált valósággá. A parlament elfogadta ezt a javaslatot, ezt a dokumentumot, de még nincs végső formájában ez a munka. Ugyanakkor a kettős csomagban is nagyon fontos üzenetek vannak, tehát a kettős és a hatos csomagokról gondoskodjunk el, ne csak a ketteset vessük el. Egyetértenek? Köszönöm szépen, elnök úr. Az én részemről ez csak egy technikai szóbeli módosító volt, és számomra az jelenlegi formájában ez tökéletesen elfogadható. Köszönöm szépen. Nincs más megjegyzés? Jó. Akkor nézzük a szavazólistát. Az első bekezdés, kilences es módosító Richard Ashworth-től. Azt javaslom, hogy részenként szavazzunk. Első rész, amelyben a commitments and guarantees, tehát az end guarantees tesszük bele, ez a, az előadó egyetértésével találkozik, tehát én azt javaslom, hogy mellette szavazzunk. Mellette, köszönöm, ellene, semki tartózkodás elfogadtuk. Ugyanakkor az, a, az ezután következő az nem e, felel meg a az előadó gondolkodásának, tehát akkor kiszavaz e, mellette öten. Én mindenesre ellene javasolom. Ellene, köszönöm, tartózkodás, elutasítottuk. Most akkor szóbeli módosító jön a, az előadótól, aki nem Torvalds úrtól, és ezzel egyetért az előadó, és ez a módosító azt jelenti, hogy a Banking Union-t az Roadmap Towards a Genuine Economic and Monetary Union-nal helyettesítjük, és tulajdonképpen a Van Rompuy elnök úrnak készített munkának a szellemében van mellette. Köszönöm. Ellene kettő, tartózkodás elfogadva. Tízes és a tizenegyedik, szintén Richard Edward Ashworth-től a jelentéstevő ellene van mellette. Három, négy, öt ellene. Köszönöm, tartózkodás elutasítva. 12-es Isabel Durantól, az előadó mellette van, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 13-as Richard Ashworth-től, aki a négyes bekezdést szeretné törölni, mellette ketten ellene, köszönöm, tartózkodás elutasítva. 14-es Derden úrtól, a jelentéstevő ellene, mert túl messze megy ez, mellette, Ah ellene, köszönöm, tartózkodás elutasítva. Van még egy Torvalds módosító két részben. Egy a two-pack, six-pack, és a e, Ivaló módosítja a szóbeli módosítót. E, az, akkor tulajdonképpen 2 meg 6 az 8, 8-as csomag. Nos, akkor mellette. Köszönöm, ellene. Köszönöm, tartózkodás, elfogadva. Második rész, ez a szakasz végén egy hozzátétel. Uh, while strictly avoiding the risk of creating a precedent which may lead to distortion of the unified method by which structural deficits are calculated. Ez egy nagyon jó pontosítása a szövegnek. Mellette, köszönöm, ellene, tartózkodás elfogadva. Tizenötös Iváló Kalfin ezt visszavonja. Kalfin alelnök úrnak eh, a javaslata ellen nem kérheti az előadó, hogy eh, eh, ellen szavazzanak. Nos, akkor ki van mellette? Ellene? Köszönöm. Tartózkodás? Egy tartózkodás. Tehát a, ta- a többség mellette van. Ugyanakkor Ivaló visszavonja a 16-ost. Ja, ez, ez az akkor. Nos, akkor van még egy szó belőmódosító. Torvalds úrtól szintén egyetért vele az, az előadó. Commission must take into account the budgetary consequences of the single supervisory mechanism, particularly with regard to the existing European Supervisory Agency. Nos, ellene, mellette ellene tartózkodás elfogadva. A preambulum bekezdések következnek van eh, Richard Ashfordtól egy egyes módosító. Ezzel kapcsolatban azt javaslom, hogy három részt különböztessünk meg. Tehát akkor részenként szavazunk. Az első rész, amelyhez hozzátesszük azt, hogy especially the euro area, ki szavaz mellett, ellene, tartózkodás, Agoe? tartózkodás, jó. A második rész, ahol a stabilization mechanisms említjük, Nos, tehát ezt itt a tevő a szolidaritást emleget a stabilizáció helyett, tehát akkor ellene van a jelentéstevő. Mellette nyolcan an ellene a többség tartózkodás, tehát elutasítva. Harmadik rész, funded by members of the Euro area, ez itt egy pont, fontos pontosítás, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A második módosító, Szárius Volszki kollégát, az okofogyottá válik hármas módosító Richard Ashworth-től. Itt is megpróbálom jelentéstevőként eh, mind, a lehető legtöbbet elfogadni. Az első részt eh, én nem eh, támogatom, a Contributions to the Union's Budget, és akkor szavazásra bocsátom, ki van mellette? 5, 6, 7-en. 8 Ellene? a többség, tartózkodás, tehát az első részt nem fogadtuk el, második részt ugyanakkor egy szóbeli módosítóval, egy új, amely egy új preambul bekezdés jelent, whereas in addition, stb. Uh, the non-participating ones, tehát különbséget tesz az euróövezet és a többi között, ez teljesen jogos, és a jelentéstevő mellette van. Mellette, köszönöm ellene, egy vagy kettő tartózkodás, elfogadva. Négyes, Richard Ashworth-től, az előadó mellette van, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Az ötös, eh, Iválótól, szóbeli módosítással, a jelentéstevő támogatja, mellette ellene ketten tartózkodás elfogadva. Hatos, hetes, nyolcas, egyben szavazhatunk róla. Evala, Ivalo támogatja, mellette köszönöm, ellene ketten tartózkodás, tehát ezt a három módosítót elfogadtuk. Tolvárz úr szóbeli módosítója, amely egy új preambulum bekezdést jelent. A jelentéstevő támogatja. Ki támogatja? Köszönöm. Ellene? Ketten. Tartózkodás? Elfogadva. Tehát az ilyen módon módosított véleményről való szavazás, elektronikusan szavazunk, meg Nyitom a szavazást, mindenkinek megvan a kártyája, eh, Sen, egyik frakciónak sincs túl sok, hogyha az alelnök asszony is lenne olyan kedves, hogy részt vegyen a szavazáson, lezárom a szavazást. 30-an mellette, eh, ketten ellene eh, gratulálunk a jelentéstevőnek, méghozzá meleg szívvel. Nos, a, elnökként, ugye nem olyan sok jelentésnek lehetek az előadója, épp ezért megpróbálok minél több módosítót elfogadni. E, a saját meggyőződésem és a politikai többség véleménye szerint. Jó, akkor ez most megvolt. Most pedig akkor több szavazás jön az európai globalizációs kiigazítási alappal, alkalmazkodási alappal kapcsolatban. Helgának megvan a lista, listája, szavazó listája, ma délelőtt nem volt. Tehát a politikai meggyőződések most már készek a szavazásra. Most a 11-es és 16-os pont jön Dárden úrtól, és talán Helga fog az ő nevében beszélni. nem Zerbában hanem nem Helga frakciójában van, hanem Jöranéban. Jöran nem akar hozzászólni, tehát akkor szavazunk. Először az első jelentésről, aminek Toktok a neve, hát ez eléggé uh, vicces. Nos, több módosító is van. Ez a talk-talk, amely a foglalkoztatási bizottságtól származik. Hat. És az illetőadó támogatja ezeket, és tulajdonképpen ő maga is támogatja. És a, e, Egyszerre szavazhatunk? Nem. Nos, akkor nézzük a kettes mellette, ellene az EPP és Hartung úr. Azt hiszem, hogy a többség mellette szavazott, de hát azért nézzük meg, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. vannak olyan kollégák, akik nem hozták el a szavazókártyájukat, de ebéd óta nem jöttek vissza, Elmar Brock harmadik ebédjén vesznek ugyanis részt. Nos, akkor lezárom a szavazást. 19-en mellette, 17-en ellene, nem volt tartózkodás, akkor elfogadtuk. Nézzük akkor a hármasat. A jelentéstevő támogatja, ki szavaz mellette, ellene. Nos, ez még szorosabb, úgyhogy elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Nos, 40 szavazás van, ugyanakkor 36-an kellene, hogy szavazzanak. Nos, lezárom a szavazást. 14-en mellette, 22-en ellene, tehát akkor elutasítottuk. Négyes módosító, kiszavaz mellette, ellene, heten, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös, a jelentéstevő mellette, mivel ő maga is szerzője, mellette ellene, újból ellenőrizni kell. Tehát ez az ötös. Jó, hát ez megosztotta a társaságot. Lezárom a szavazást. Tehát akkor 18-an mellette, 17-en ellene. Hát akkor a hatos marad, eh, mellette, ellene, fölülmúltuk önmagunkat. Nos, ketten vannak ellene, tehát akkor nagy többséggel elfogadtuk a hatost. Nyolcast a liberális frakciótól, a jelentéstevő nem támogatja, mellette ellene tartózkodás. A GUE és hát. Nos, akkor ö, nem. Kilences ez Berez asszony és Darden szerzőktől. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tízes, ugyanezen szerzőktől, az előadó támogatja, mellette ellene nyolcan, tartózkodás elfogadva. Tizenegyes, Együtt szavazhatunk a 11-esről, 12 es liberálisok? Nem? Hogy most már megvan a saját szavazó listája, akkor ez egy nagyon bonyolult lista. Nos, akkor mellette, ellene a mamutok és Hartung úr és a GUE. Tartózkodás elutasítva. 12-es ugyanazon szerzők, ugyanaz a véleménye az előadónak, mellette heten ellene tartózkodás, ugyanazzal a többséggel elutasítottuk. Egyetlen marad az preambulum bekezdésekkel kapcsolatban, az egyes módosító a liberálisoktól, a jelentést nem támogatja, mellette 8 ellene elutasítva. De ugyanaz a többség. Végső szavazás, elektronikusan szavazunk. Darden úr, megint csak talk-talk. Lezárom a szavazást. 28-an mellette, 5-en ellene, 2 tartózkodás. Gratulálunk Darden úrnak. hát mindesetre távol létében. Második Dardán jelentés a Szalkóval kapcsolatban, tehát a holland Zálkó. Hát csoda lenne ugyan, de megszavazhatjuk -e őket egyszerre. Az első bekezdésnek az első Nem, nem, nem, nem, nem ugyanaz az előadó véleménye. Épp ezért akkor a kettes, a foglalkoztatási bizottság részéről, a jelentéstevő támogatja e- mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes, mellette nem értem. Hát akkor itt az mellettem más véleményt hallok. Nem tudom, hogy ez a morgás mit jelent. Barlangi emberek morognak itt. 28-an szavaznak. Nos, akkor szavazunk, lezárom a szavazást. 14-en mellette, 21-en ellene. Ötös a jelentéstevő támogatja mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette, ellene kilencen tartózkodás elfogadva. hetes mellette ellene tartózkodás elfogadva. nyolcas mellette ellene kettő tartózkodás elfogadtuk. Kilences, más, több szerzője is van a liberálisoktól, mellette ellene a mamut a goe, tehát elutasítottuk. Tízes, Berez asszonytól mellette a jelentéstevő támogatja, ellene tartózkodás elfogadva. 11-es és a 12-es. Egyszerre szavazhatunk róla? Igen, na. Liberálisoktól nem, nem, nem. Jó, akkor 11-es. A jelentéstevő nem támogatja mellette. A liberálisok mellette. Helga me ellene. A nagy frakciók és a gól elutasítottuk. 12-es. Ugyanaz a szerzője, ugyanaz a negatív vélemény jelentéstevőtől mellette, ellene, ugyanazok, és Helga Nos, elutasítottuk. Egy marad a, a preambulum bekezdésekkel kapcsolatban. E, mellette ellene tartózkodás, ugyanaz a többség elutasította zárószavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 28 mellette, 5-en ellene, 2-en tartózkodtak. Gratulálunk Dárden úrnak. Most akkor a 12-es napi rendi pont jön, ez pedig a Peugeot gyár alkalmazottainak a támogatására van. Ez a Foglalkoztatási Bizottság módosítóival kezdődne, amit remélek, hogy egyszerre egy csomagban sikerül Nos, akkor tehát akkor kettest, hármast, négyest, ötöst, hatost és a hetest is együtt vehetjük. Tehát akkor egészen a hetesig. A jelentéstevő támogatja, ki támogatja? Hartung úr? Ön ö, egy, külön akar szavazni róluk? Nem. Jó? Tehát akkor három e, tartózkodás elfogadtuk. Álvaro úrnak a módosítója, a nyolcas mellette Nyolcan ellene elutasítva. A kilences a foglalkoztatási bizottságtól a jelentéstevő támogatja, mellette ellene tartózkodás tízes és a tizenegyes, a jelentéstevő nem támogatja, mellette ellene elutasítva. 11-es mellette. Aha. Ha. Nyilvánvalóan frakciók egyetértenek azzal, hogy elutasítsuk, és akkor elutasítottuk. Egyes módosító, a jelentéstevő nem támogatja. Kilencen ellene tartózkodás elutasítva. Záró szavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Megnyitom a Peugeot-val kapcsolatban, a kotényi jelentéssel kapcsolatban. Lezárom. 25-en mellette, 5-en ellene, 3 tartózkodás. Gratulálunk Kotinyi úrnak. Nos, akkor megint visszatér Dárden úr újból a Hollandiában járunk, a Gerdenlandban, és a kettestől nyolcas módosító, az a foglalkoztatási bizony, bizottságé. Hát, jó, na. Akkor egyenként szavazunk róluk kettes. A módosít, az előadó mindegyiket támogatta mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadjuk. Négyes mellette ellene eh, tartózkodás elfogadva. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tehát mind ugyanaz a tömeg, eh, többség van. Eh, hatos mellette, ellene ketten elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, hárman, tartózkodás elfogadva. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás, egyen, egy szavazat ellene, elfogadtuk. Kilences, libe, liberálisok ö, mellette, nyolcan, ellene tartózkodás elutasítva. Tízes, a jelentéstevő mellette no, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tizenegyes és a tizenkettes együtt nem, nem lehet. Jó, akkor a 11-es, a jelentéstevő támogatja, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 12-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Nos, van a kettő között különbség. Egyes módosító a jelentéstevő nem támogatja, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Uta- szavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. kedves kolléga, ez a frakciója e, belső problémája, amelyik az én frakcióm is, de hát nem tudok mit tenni. Jó, akkor a család e, önhöz járul. Akkor a záró szavazás eredménye, annak ellenére, hogy volt ez az incidens, 29-en e, mellette, 3-an ellene, három tartózkodás, tehát Dárden kollégának gratulálunk. Most akkor jöhet a 14-es pont, Álvaro úrnak a, az anyagáról van szó. Először az alvaro jön, a 14-es. Ez a Galicia, Galicia Metal. Tehát akkor Spanyolországban járunk Alvaro úrral együtt. Itt, itt nem lesz Bika viadal. Van több olyan módosító. Naranjo Garia módosítója, ki van mellette? Kettes módosító. Ki van ellene? Tartózkodók elutasítva. Akkor a beresz módosítókat egybe lehet venni? Nem? Na mindegy, hármas raportőr ellenzi, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Há, a négyes mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva ugyanazzal a többséggel, ötös mellette, Na mindegy, tehát a négyes módosítóról akkor egy szavazást, egy ellenőrző szavazást tartunk, a raportőr ellenzi a négyes módosítót, megnyitom a szavazást. Tehát szavazunk. Bon, ça vote plus. On arrête le vote. Akkor lezárom a szavazást. 24 mellette, 9 ellene. Szerintem kicsit csal a, a, a gépi szavazás. Menjünk tovább, ötös módosító, ki van mellette? Ki van ellene? Nos, akkor megint gépi ellenőrzést tartunk. Mi kaptad jó Dominik!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 megszavaztuk. hetes, hetes nyolcas kilences lehet blogban. hetes nyolcas kilences raportőr támogatja, ki van mellette. Ellene a ketten tartózkodók elfogadtuk. Tízes módosító, raportőr ellenzi, ki van mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 9-es bekezdésnél 11-es módosító, a raportőr ellenzi, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók elutasítva. Az ezt követő három spanyol módosító a raportőr ellenzi, tudunk róluk blogba szavazni, ki van mellette? Ellene 8 ellenszavazat, tartózkodók, ezt elfogadtuk, egyes módosító mellette, ellene, tartózkodók, ugyanazzal a többséggel elfogadtuk, és akkor most végszavazás következik a géppel. Voté, voté, voté, voté. Le vote clos. Lezárom a szavazást. 26 mellette 8 ellene egy tartózkodás, és gratulálunk a raportőrnek. Voilà. Il a sa revanche. Alors, euh, nous passons. Megyünk tovább, Dominik Riké, AstraZeneca, Svédország. A hármas módosítót visszavonták, értesültem most a hármas módosítót visszavonták. Így van. Tehát akkor a kérdés nem, nem lehet együtt szavaztatni, mert a raportőr sem egyféleképpen gondolkodik róluk. Kettes módosító mellette, ellene. Hét ellene, tartózkodók, elfogadtuk. A hármast visszavonták, négyes a raportőr ellenzi, ki van mellette. Ellene, tartózkodók elutasítva. Ötös raportőr támogatja mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Hatos raportőr ellenzi mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Hetes raportőr támogatja mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 8-as raportőr támogatja, ki van mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 9-es Álvaro úrtól a raportőr ellenzi mellette, ellene ezt akkor elutasítottuk. Tízes raportőr mellette van, el, ki van ellene tartózkodók, 11-es mellette ellene heten ellene tartózkodók elfogadtuk. 12-es mellette, ki van, e, ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 13-as raportőrnek nem tetszik, ki van mellette, ellene ugyanaz a többség elutasítva. Egyes módosító raportőr ellenzi, meg ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Végszavazás következik géppel. Megnyitom a szavazást. Voté, voté, voté. Courage. Voté, voté. De voté kló. Lezárom a szavazást. 25 mellette, 5 ellene, 4 tartózkodás elfogadtuk. Gratulálunk Riké úrnak. Dominik Rikének van még egy jelentése.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 van-e valaki, aki a jogalapot megszavazza, de a magát az átcsoportosítást nem akarja? Ah oui. Non, j'aurais dû faire un vote en bloc à chaque fois. Tehát mindig akkor egy blokkszavazást kellett volna csinálni. Mindegy, nem számít. Tehát, átcsoportosítás. Sur le 11. Pourquoi le 15 11-es következik. D'accord. Je, enfin bon, moi je, je, je préfère reprendre, je, je vous propose méthode de vote. Hein. Je... Akkor akkor én úgy azt javaslom, hogy ugyanúgy szavazzunk az átutalásról, eh, ahogy abban a sorrendben, ahogy a korábbiakról szavaztunk, tehát ki van mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. A cálkó átutalás ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. A Peugeot Kotinyi jelentés ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Gelderland ki van mellette, ellene. Abstention adopté. Le virement sur... A Galicia Metal átutalás. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Az AstraZeneca. Uh. AstraZeneca transfer. Ki van mellette? Ellene. Et tous les virements. Alors, nous pouvons... Akkor megcsináltuk az összes átcsoportosítást. Rapport Riquet, qui est un, un avis sur euh, le système de surveillance des frontières européennes. Nos, akkor nézzük az európai határőrizeti rendszert. A raportőr nyújtott be módosítókat, azzal kezdünk. Lehetne-e véletlenül blokkban szavazni ezekről? Nem. Jó. Hetes módosító, ki van mellette? Ellene? tartózkodók, elfogadtuk. Nyolcas mellette, ellene, akkor ezt ellenőrizni kell. Tehát nyolcas módosító gépi ellenőrzést tartunk. Nyolcas módosító. Megnyitom a szavazást, megnyitom a szavazást. de most pedig lezárjuk. 13 mellette 20 ellene, nincs tartózkodás, tehát a 8-at visszautasítottuk, 9-es, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, elutasítva, ugyanazzal a többséggel, 10-es módosító, raportőrtől mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk, 11-es mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk, 12-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 18-as nincsen véleménye raportőrtől, ki van mellette? A raportőr ellene van, úgy látom. Ketten vannak mellette, ki van ellene, tartózkodók elutasítva. 13-as mellette ellene tartózkodók, akkor jönnek a preambulum bekezdése kettes módosító mellette, ellene tartózkodók. 16-os, elfogadtuk az előző 16-os mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 17-es Ártongúr mellette mellette, e, négyen vannak mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. A többit lehet blogban, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, nem, nem, Hartong úrnak nem tetszik, 3-as a módosító, a raportőrtök mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 4-es e, mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, ötös mellette ellene tartózkodók, három ellenet meg elfogadtuk, hatos mellette ellene, ketten ellene tartózkodók, ezt is elfogadtuk. Ami a jogalkotási állásfoglalási javaslatot illeti, egyes a módosító mellette ellene hatan ellene tartózkodók, elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Végszavazás következik, géppel megnyitom a szavazást. Ah, le vote est clos. 28 pour, 4... Lezárom, 28 mellette, 4 ellen 1 tartózkodás. Elfogadtuk, gratulálunk a raportőrnek. Három eh, következik Giovanni Laviától. 18-assal kezdünk. Mezőgazdasági termékek közös piac szervezése egységes KPS rendelet. Kezdjük. A raportőrtől két módosító blokkban lehet? Nagyszerű. Ki van mellette? Ellene. Ez jól kezdődik, tehát géppel szavazunk, ellenőrző szavazás. Elektronik. Megnyitom. Nous votons. Nous votons, chers collègues. Allons-y, allons-y, allons-y. Bien. Le vote est clos. Lezárom. 13 mellette, 16 ellene, nincs tartózkodás, tehát ezeket elutasítottuk, ezeket a módosítókat. Péter Jártól blogban lehet a két módosítóról? Igen, a raportőr ellenzi ezeket, ki van mellette? Heten vannak mellette, ki van ellene. Tartózkodók. Ezeket elutasítottuk. Szóza Wagner 9-es módosító ki van mellette, raportőr támogatja mellette, Ki van ellene? Tartózkodók elutasítva. Hármas módosító raportőrtől ki van mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. Nem. Akkor ellenőrző szavazás következik. Hármas módosító raportőrtől. Nagyon kevesen emelték fel a kezüket, így nehéz látni, hogy ki hogy szavaz. Leg. Szavazzanak. Nem voltam. Ah, voilà. 36 cartes et 31 votants. Ça marche. Alors. Tehát 22 mellette 9 ellene. Jutta, gratulálok, én meg nem tudok számolni. Hármast így elfogadtuk. Tízes. A raportőr támogatja, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Ezt elutasítottuk. A 11-es, ki van mellette? ellene tartózkodók elfogadtuk. 12-es mellette, illetve a raportőr ellenzi, ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítva, gyakorlatilag egyhangúan. 4-es raportőrtől mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 5-ös raportőrtől mellette, ellene elfogadtuk. 13-as raportőr támogatja, ki van mellette, ellene. Akkor ezt géppel ellenőrizni kell. 13-as. Vérification du 13. Voté, voté, voté. Tout le monde a voté. Le vote est clos. Bezárom a szavazást. 16 mellette, 15 ellene nincs tartózkodás, tehát ezt eh, éppen hogy de elfogadtuk. 14-es eh, mellette ellene tartózkodók elutasítva. Eh, Péter jár 15-ös mellette ellene, mellette ellene tartózkodók elutasítva. 6-os a raportőrtől mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A 16-os raportőr ellenzi, ki van mellette. Ellene, tartózkodók elutasítva. 17-es, 18-asról lehet együtt, Péter jár, a raportőr támogatja, ki van mellette, ellene. Ta 8-an ellene tartózkodók elfogadtuk. Végszavazás következik géppel, megnyitom a szavazást. Voté, voté, voté. Voilà, le vote est clos. Lezárom a szavazást. 27 mellette, 2 ellene, 2 tartózkodás. Gratulálunk Giovanni-nak ehhez a jelentéshez. Most megyünk tovább, még egy jelentés Giovanni Laviatól. A KAP keretében tartozó támogatási rendszerek alapján mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetések, ez a 19-es, 19-es tehát agrártámogatások mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetések. Akkor kezdjük. Szóza Wagner három módosítójával lehet blogban? Valaki azt mondta, hogy nem? Mehet együtt? Tehát a raportőr ellenzi ezeket, ki van mellette? Ellene. Mindenki tartózkodók, akkor ezeket elutasítottuk, és Helga egyedül maradt szegény, tehát el lettek utasítva ezek a módosítók. 17-es, ki van mellette? Tessék, raportőr úr. Egy szóbeli módosító, hiszen amikor kidolgoztuk a jelentést, akkor még nem voltak meg ezek a kompromisszumok a közös agrárpolitikára, és ezt hozzáfűztük. Éppen ezért gondoltuk, hogy a szöveget ki kellene cserélnünk, és pedig azzal a megfogalmazással, amit a köztes jelentésből is beleírunk, és a kompromisszum pedig itt van előttünk. Ez az a megfogalmazás, amelyet a plénumon a Súre Bizottság számára elfogadtunk. Göran. Jöran? Köszönöm az előadónak a szóbeli módosítót. Ez be kellene venni a szövegbe, de szerintem az aktuális rendeletbe ne vegyük be, de legyen ugyanaz a megfogalmazás, ami a Surely jelentésben benne van, és az MFS jelentésben is, tehát egyetértek az előadóval. Akkor, akkor én ezt úgy értelmezem, hogy van egy szóbeli módosító, amely az interim jelentés megfogalmazását veszi alapul, és az 5A új cikkbe ezt beépíti, és ugyanez a szöveg lesz egy 1A új preambulum bekezdésbe is megemlítve, tehát gyakorlatilag ez ugye ugyanaz a szöveg, azonos szöveg, lehet róluk blogba szavazni, nem? Ipu. Ki van mellette? Ellene. Kettő tartózkodók. Elfogadtuk. 17-est akkor ezzel letudtuk, 18-asról kell szavaznunk, ugye? 18-as. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók elutasítva. 19, raportőr támogatja, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 20-as szóza, ki van mellette? Ellene. Ellene tartózkodók elutasítva. 21-es Péter járraportőr raportőr ki van mellette? Ellene. Tartózkodók elutasítva. 22-es raportőr támogatja, ki van mellette? Ellene. Szidónia, ez egy személyes ügy, vagy az EPP álláspont 22-es kitámogatja, raportőr támogatja. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 23-as, 24-es egyben? Nem? 23-as a raportőr ellenzik, jó mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 24-es mellette. Hetem mellette ellene. Tartózkodók elutasítva. Következő hármat egybe lehet szavazni? Az egyes akkor, hogyha külön kell ki van mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, kettes ki van mellette, ellene, hatan ellene tartózkodók elfogadtuk, hármas ki van mellette, ellene. Abstention. Tartózkodók elfogadtuk. Uh, Est-ce que je peux prendre en bloc tous les... Azt hozzá Wagnerekről lehet blogban szavazni? Nagyszerű. A raportőr ellenzi őket, ki van mellette? Senki nem támogatja ezeket a módosítókat. Ellene akkor Szóza Wagner eltűnik. Négyest visszavonták, visszavonták. 33-as Szóza Wagner raportőr ellenzi, ki van mellette? Ellene tartózkodók elutasítva. Ötös a raportőrtől mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hatos a raportőrtől mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk, 34-es Péter jár raportőr támogatja, ki van mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 7-es a raportőrtől mellette. Ellene. Én szerintem a többség mellette szavazott, de ellenőrizzük géppel. Tehát hetes, a raportőr hetes módosítója. Megnyitom a szavazást, szavazzanak. Voté, voté. Voté, voté. Il y a deux présents qui ne votent pas. Bon. Le vote est clos. 18 pour. 18 mellette, 11 ellene. A hetest elfogadtuk, 35-ös a Péter Jártól. Raportőr támogatja, ki van mellette? Ellenem. Tartózkodók elfogadtuk. 36-os Szóza Wagner raportőr ellenzi, ki van mellette? Senki. Elutasítva. 37-es Péter Jár raportőr ellene, ki mellette? Tongúr és Trüppel asszony ki ellene. Sokan, tartózkodás elutasítva, 38 Szaza Wagner, támogatja valaki? Senki. Akkor eltűnik. 8-as módosító ezt már megcsináltuk. Ugye ez volt a szóbeli módosító. 9-es módosító Péter Jártor. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók elutasítva. 10-es Szóza Wagner. Senkit nem érdekel, de Hartong úrnak tetszik, ő van mellette, ellene, tartózkodók elutasítva a Péterjáról lehet egyszerre? Három módosítója van? Nem. Akkor a 11-esről külön raportőr ellenzik, van mellette. Heten mellette, ellene. Tartózkodók, elutasítva. 12-es Péterjár mellette. Egy van mellette, ellene. Tartózkodók, elutasítva. 13-as Péterjár mellette. El, 1 ellene tartózkodók elutasítva. Akkor most a végszavazás következik. Megnyitom a szavazást, gépi szavazás, lezárom a szavazást. 25 mellette, 2 ellene, 2 tartózkodás elfogadtuk, és gratulálunk Giovanninak. Van még egy jelentés. A vidékfejlesztési támogatást illetően. Van egy 15-ös módosító Péter Jár részéről, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16-os Szoza Wagnertől mellette elutasítva. Egyes a jelentéstevőtől mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17-es Szoza Wagner senki sem támogatja, elutasítva. 18-as Szoza Wagner valaki védi. 19-es ugyanaz. 20-as ugyanaz. 21 egyes, ezt a jelentéstevő megvédi. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 22-es Péter Jártól, az előadó nem támogatja, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes a jelentéstevőtől mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Úgy látom, hogy a többség ellene van. Eh, hát, de nem, lehet, hogy csak nem emelik eh, fel a eh, kezüket, délutáni szundikálás folyik. Nos, lezárom a szavazást. 11-en mellette, 16-an mellette, ellenes, bocsánat, egy tartózkodás elutasítva. 23-as Szoza Wagner-től. Valaki védi? Nem. Jó. 24-es, az most már Suze Wagner, nem, senki sem támogatja. Hármas a jelentéstevőtől mellette ellene. Tartózkodás elutasítva. 25-es Péter Jártól a jelentéstevő ellene van, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 26-as Suze Wagner, így támogatja a jelentéstevő, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 27-es Péter Jártól a jelentéstevő nem támogatja, mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lehet együtt? Jó, akkor a negy, négyesről külön szavazunk, a jelentéstevő támogatja, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 5, 6, 7, 8, 9, 10-es együtt szavazunk. A jelentéstevő támogatja, mellette ellene, egy, egy ember szavazott ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 28 Péter Jártól, a jelentéstevő mellette van, ellene, mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 11-es a jelentéstevőtől, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 29-es Péter jár mellette, egy szavaz mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Együtt szavazunk a preambulum kezdéssel kapcsolatos módosatokat mindannyian Péter jártól, senki sem védi meg őket, tehát akkor elutasítottuk. Jó, akkor a záró szavazás következik. Giovanni utolsó jelentését illetően. Elektronikusan szavazunk. Az egész EPP Barbara körül van, és nem a mezőgazdaságról beszélgetnek. Nos, lezárom a szavazást. 27-en mellette, ketten ellene, és egy tartózkodás, tehát akkor eh, Giovanninak gratulálunk, aki most ma megérdemli az elismerésünket, mert ma reggel óta, ma délutánig nagyon nagy munkát végeztek. Folytatjuk a papasztamkosz jelentéssel. El, elelnök úr. Ez egy rendeletről van szóló vélemény. Továbbra is a kapról e, és ez a kap e, finanszírozása, irányítása és ellenőrzése. A jelentéstevőtől van több módosító, ezeket együtt szavazhatjuk, meg nem. Nem. Jó, rendben van. Mindegy. Négyes mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos mellette ellene tartózkodás elektronikusan szavazunk. Perplexed, nem egészen értjük. Na jó, hatos. Mindenki szavazott? 20 mellette, 11-en eltele, nem volt tartózkodás, elfogadtuk. 7-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadva. 8-as mellette, ellene tartózkodás, elfogadva. 9-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadva. 10-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 11-es mellette ellene tartózkodás ugyanaz a többség elutasította. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor fordítunk, lapozunk. Itt se lehet egybe szavazni? 19-essel együtt szavazhatjuk? Nos. Helga nem? De mégis. Tehát akkor 13-tól 19 együtt mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-ast visszavonták, 21-est is, 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23-as a jelentéstevőtől mellette ellene tartózkodás elfogadva. 29-es Péter Jártól a jelentéstevő mellette ellene tartózkodás elfogadva. 30-as és 31-es visszavonta. 24-es a jelentéstevőtől mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük. Azt hiszem, hogy a többség ellene van. Tehát a 24-esről van szó. Lezárom a szavazást. 17-en mellette, 14-en ellene. Tehát akkor elfogadtuk a 32-est is. 33-as támogatja az jelentéstevő mellette ellene tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük. Vatikló. Lezárom a szavazást. 16-on mellette, 14-en el, ellene, tehát elfogadtuk. Visszavonták a 25-öst, most akkor jönnek a preambulum bekezdések. A hármast, az egyes, kettes, hármas lehet együtt, nem? Na jó, akkor az egyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes mellette, ellene, tartózkodás, tartózkodás elfogadva. Hármas mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A két Péter jár, szavaz mellette, ellene elektronikusan szavazunk. A 26-es és 27-es Péter jár módosítóról meg, lezárom a szavazást. Mindenki szavazott, csodás. És akkor ennek az eredménye 16 mellette, 15 ellene. A 28-ast visszavonták, akkor elektronikusan a végszavazás, vagy zárószavazás a papasztamkosz jelentésről szavazzanak. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 28-an mellette, ketten ellene is egy tartózkodás. Gratulálunk kollégánknak, Papasztamkosz alelnök úrnak. Bien. Alors, je vous propose maintenant... Rendben, akkor azt javaslom, hogy szavazzunk a 25-ös pontról, Holmeyer asszonyéről. Francesca. Fernández úr, ön, önnek is vannak átcsoportosításai, vehetjük ezeket is ma? Tehát akkor először Monika, és hogyha van időnk, akkor a másikat is vesszük. Francesca, nincs több szavazás az átcsoportosikát illetően, tehát erről már szavaztunk ma délelőtt. Tehát akkor az átcsoportosításokat illetően csak a többi intézmény marad. Először Monikával kezdjük. 25-ös napi rendi pont. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. ezt a témát, amely egy kicsit irritáló is volt, tehát ezt a témát már legutóbb is megtárgyaltuk, tehát az eszmáról van szó. Az eszmának van egy párizsi épülete, és a korábbi ügynökségtől bérelték ezt, röviddel mielőtt az ESMA szabályzása hatályba lépett volna, és akkor így eldöntötték, hogy hol legyen ez az épület, anélkül, meghallgattak meghallgatták volna a Költségvetési, Bizottság, a Költségvetési Bizottságot, pedig az ESMA létrehozása már nagyon aktuális volt. És így nem voltunk túlságosan elégedettek, hiszen a tanács mindig azt mondja, hogy takarékoskodjunk, viszont itt az eszmának meg az a feladata úgy látszik, hogy költse a pénzt. Tehát természetesen egy eszmának megfelelő helységekre van szüksége, de Párizs központja talán nem a legmegfelelőbb hely egy ilyen hatóságnak. Az anyaggal utána közösen még egyszer foglalkoztunk, és felmerült a kérdés, hogy jogilag felelősségre vonható-e valaki, és kiderült, hogy az állam és kormányfők felelősek ezért a helyzetért. Tehát a kollégák és én is arra következtetésre jutottunk, hogy senkit nem lehet felelősségre vonni az új igazgatónő, aki a jelenlegi helyzetért felelős, néhány hónapja van szolgálatban, és az eredeti vásárlásért nem lehet felelősségre vonni. Hogyha fel akarnánk adni az épületet, akkor az összes lakbért ki kellene most fizetnünk, hát és ezt természetesen nem akarjuk. Egyidejileg az ESMA megpróbálta a szükséges négyzetmétereket eh, magához ragadni, hogy mindenki beférjen. Tehát pillanatilag 3096 négyzetméterük van, és még több mint 2000 kell neki. 184 ilyen dolgoznak a hatóságnál, és ami kicsit vigasztalhat minket, eh, az, hogy a költségvetési költségek Hát hiszen itt az ESMA jövedelmével fizeti ki, tehát a működési költségének kettőharmadát az ESMA saját maga keresi meg. Tehát az európai költségvetésre tehát 938 ezer euró jut. Tehát ide tartoznak renoválások, ez 148 ezer euró, és még körülbelül van egy 18.600 a bútorokra, és a költségek kettő harmadát pedig az intézmény maga fizeti. Általában az összköltség a 640 ezer euró a renoválásnál jelentkezik, és mi 198 ezret fizetünk ebből, tehát ez körülbelül a harmada. Tehát nem annyira megterhelő. Azonban alapvetően dühös vagyok, hogy itt Európa legdrágább helyére kellett telepíteni ezt az ügynökséget. Ez olyan, mint az ebben London esetében, hát ott se nagyon ágált ellene a tanács. És elnök úr, megpróbáltam a többi előadóval összehangolni a jelentésemet, szeretnék köszönetet mondani a társelőadóknak azokért a visszajelzésekért, amiket kaptam tőlük, és itt igazából két pontot állítottam pellengérre. Az egyik az, hogy a költségvetési hatósággal nem konzultáltak, nem kérdezték meg, nem jelezték, hogy ez ide kerül, és a másik, és ez egy baráti utalása a kormány és államfőknek, hogy esetleg ki lehetne keresni egy picit kedvezményesebb áruhelyet, mint Franciaország fővárosának, Párizsnak a közepe. Hát gyönyörű hely, de esetleg olcsóbbat is lehetett volna találni, de most már nem tudom megváltoztatni. Egyetértünk a társelőadókkal, hogy a dolgot mindenképpen pellengérre állítjuk, de csak kell jelenteni, hogy pillanatnyilag nincs alternatívája a dolognak. Köszönjük jelentést, Asszony Angelika Mertman két szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Még egyszer felmerül a kérdés, mi lenne, hogyha ezt az esetet konkrétan jogi esetté tennénk. Azt hiszem, hogy van még 15 milliárd, millió, 15 millió. Igen, tehát ez túlságosan sok pénz, de mielőtt elkezdünk félni, nem lenne jobb egyszer tényleg megtalálni a felelőst? Akkor nem a tanácshoz kell menni. Tehát szerintem az akkori igazgató, a korábbi igazgató igenis felelősségre vonható pontosan meg kellene nézni a szerződést, és egyszer lehetne példát statuálni. Hiszen az nem lehet, hogy állandóan legyen egy ilyen eset, amikor kijelentik, hogy a tanács már megcsinálta, nem tudunk mit csinálni, meg kell szavazni. Meg vagyok győződve, hogy valahol van valaki, aki ezért felelős. És ezt mindenképpen szeretném eh, mindenki címére jelezni. Köszönöm. Köszönöm, szóval Holmeyer. Jogilag tisztázták a kérdést, és az ESMA pedig nagyon részletesen meg is válaszolta. Az ESMA részletesen vázolta, hogy nincsen olyan igazgató, aki ezért felelős volt. Ezt a döntést a kormány és államfők hozták. Úgy döntöttek, hogy a francia fennhatóság alatt lévő előintézmény pénzügyi és jogi kötelezettségét átvették. Tehát 28 kormány és államfőt, vagy 27-et perre vihetünk, a jogi szolgálat pedig világosan közölte, hogy itt nincsen egy felelős igazgató vagy főigazgató, Nem arról van szó, hogy nem vállalta felelősséget, itt a kormány és államfők döntöttek. És a dokumentumokban az szerepel, hogy az összes jogi következményt az előttől át kell venni. Tehát legyen ez jogi következmény, vagy pénzügyi következmény. Tehát az ESMA ezeket átvállalja. Pillanatnyilag az igazgatónő ezzel a helyzetre szembesül, és nem tehet mást, mint átvenni a rá átruházott következményeket. És a tárgyalások alatt még elért néhány kedvezményt is az eredeti helyzethez képest. Azonban jogilag köti azt, kö, jogilag köti az, amit aláírtak az állam és kormányfők. És ezzel kell most boldogulnia. Ha elutasítanánk a szerződést, akkor azonnal el kellene kezdeni a büntetések kifizetését. És hogyha egy új épületet bérlünk, akkor Párizsban kell maradnunk, legfeljebb egy kedvezőbb negyedet keresünk. És egy kedvező negyed esetében még mindig drágább lenne büntetés fizetni plusz új lakbért. Tehát minden konstrukció drágább lenne, mint ez. Van egy előny, az előny az, hogy a saját bevételei alapján fizeti a bért az ESMA, tehát az évi bérleti díjat az ESMA saját bevételeiből fizeti. Tehát 2013-ban 1 millió 220 ezer, és mi ebből 300 97 ezer eurót fizetünk. Tehát számunkra nem dráma, csak bosszantó, hogy az egész dolog hogyan történt. És általában az ESMA teljes mértékben finanszírozhatná a bérleti díjat, hogyha egy kicsit kedvezőbb áru helyre költöztek volna. De most már nem tudom mit csinálni, a jogi szolgálat megvizsgálta minden nüanszot. Az ESMA nagyon pontosan válaszolt. Az ESMA nagyon örült, hogy választathatott, de nem segít semmit, hiszen itt vannak a jogi következmények, a kötelezettségek, sajnos. És senki sem volt ott az eszma részéről felelőtlen. Köszönjük szépen, Monika Hátunk úr két szót. Köszönöm szépen. Politikusként nem ájulok el túlságosan szívesen. És uh, itt Vertman kolléganő megjegyzését támogatom, hiszen itt nem jogi szempontokról van szó, politikusként egyidejűleg etikai jelet is ki kell sugároznunk. Tehát nem fogadhatjuk el, hiszen a, a költségvetésben társ döntési jogunk van. Köszönöm. Köszönöm, Jutta Hau. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Nem akarom itt az életet nehezebbé tenni, mint amilyen. De különféle összefüggésekben már több alkalommal beszéltünk arról, hogy mely szerepet játszik az intézményközi halmazban a kormány és államfők csúcsa. És mindig azt a választ kaptuk, hogy ilyen testület nincsen, amely jogilag kötelező érvényű döntéseket hozhat. A tanács, a kormányos államfők mindig a trendet határozzák meg. Nem tudom, hogy most hogyan néz az ki, hogyha valamit elhatároznak, az hogyan gördül lejjebb. De legkésőbb akkor, amikor a pénzügyminiszterek tanácsa, vagy bárki legyen ezért felelős, foglalkozik a dologgal, legalább ott tárgyaljunk, hogy ne hozzuk saját magunkat hátrányos helyzetbe. Tehát nem az állam és kormányfők itt a felelősek, hiszen a szerződésben ott van, hogy nekik semmi közük a jogalkotáshoz. És amit eldöntenek, annak nincs jogilag kötelező hatája. Hát hányszor volt már az, hogy kijelentettük, hogy harcolunk a munkanélküliség ellen, de a pénzügyminiszterek azt mondták, hogy nincs rá pénz. Hát vannak ilyen élénkítési tervek, az élénkítési terv is nagyon nehéz volt. Azonban nem szabad kijelentenünk, hogy az állam és kormányfők döntötték ezt. Nem tudom, hogy hogy volt ez most, Mónika, de most ezen a helyen hogyha tényleg csak az állam és kormányfők voltak ezek, akkor most hogy is mondjam? Akkor a többiek vannak rossz helyzetben, akik ezt a házat itt bérlik. Köszönöm. Köszönjük szépen, Jutta. Gájer Igen, most maradunk a épületeknél. Tehát az ügynökségek ingatlanjaival is mindig megvan ez a probléma. A tanácsban döntenek az állam és kormányfők, hogy hol legyen egy ügynökség, és az adott kormány dönti pontosan, hogy hol legyen az adott tagállamban. Már néha nekem is feltűnt, hiszen a brit kormányt is érte ez, hiszen a britek figyelmeztetek minket, hogy takarékoskodjunk, és akkor a Docklandben, a londoni Docklandben rakták a, az ügynökséget. Ez eh, azt hiszem Európa egyik legdrágább ingatlan. És ez eh, eléggé kellemetlen hallani, hogy voltak más brit városok is, és eh, igazából ott azokat csak át kellett volna építeni, és pontosan ezek az állam és kormányfők akik azt mondják, hogy legyünk takarékosak, hogyha arról van szó, hogy elhelyezzenek valahol egy ügynökséget, akkor nyilvánvalóan az az elvezeti őket, hogy nem lehet elég drága. Szerintem is ez egy olyan dolog, hogy alapvetően foglalkozik ellen vele. Euh, Köszönöm szépen. Egy személyes megjegyzésem Mónika, és aztán Mónika összefoglalja majd. Nyilvánvalóan mind az előadó és mindannyian, több hozzászóló is világosan érdésemre hozta, hogy eléggé szűk a mozgásterünk. Ugyanis az előttünk álló döntés politikai döntésekből származik. Persze Nyilvánvalóan adhatunk negatív véleményt, de annak az a kockozata, hogy e, az eszmának, egy ilyen szervezetnek a működését akadályozunk, és ez az intézmény nagyon is fontos most. Tehát politikai felelősséget kell e, vállalnunk, és ezért a döntés nehéz. Tehát felmerül bennem a kérdés, hogyha, hogy nem jelenthetnénk ebbe, akár ebben a véleményben, akár emellett, a vélemény után, lehet egy sajtótájékoztató vagy közlemény formájában is, azt közölni, hogy az Európai Parlament és a Költségvetési Szakbizottság gott nyugtalanítja, hogy azt látja, hogy a az ügynökségek számának megszaporodása különböző városokban milyen problémákat okoz? Nem csak ügynökségek, hanem európai hatóságoknak a jelenléte, hiszen az új bíróság, amely a peres ügyekben dönt a közösségi szabadalom témájában, tehát a nyugtalanságunknak kell hangot adni, azt illetően, hogy egyre sokszorosodik a különböző városokban az európai ügynökségek száma olyan helyeken, amelyeket az államok maguk választanak, és mindezt az európai költségvetés kárára. Mi azt szeretnénk, hogyha ennek a témának szentelhetnénk egy ülést, és itt ezt a, egy háromoldalú tárgyalásban, például a, a következő költségvetés tárgyalásán ezt a témát említhetnénk, ugyanis a kifizetési előirányzatokkal kapcsolatban ez egy fontos kérdés, tehát hogy ráébresszük a kormányokat a felelősségükre, és felhívni a közvéleménynek a figyelmét is ezekre a problémákra, amiket nem mi okoztunk. Tehát nyilvánvalóan nehéz eh, ezt a dolgot akkor lefékezni, amikor már mozgásban van a motor. Eh, Nos, mielőtt Mónekkal válaszolna, Dominik, Tiki akart valamit mondani? Köszönöm szépen, Dominik Rike, köszönöm szépen. Attól tartok, hiszen itt ingatlan kérdésről van szó, hát olyan politikákkal kell foglalkoznunk, amivel az lehet nem foglalkoztunk. Tehát egy ilyen fajta nyilatkozat nem azt jelenti, hogy az ügynökségek politikája ellen, maguk az ügynökségek ellen vagyunk, hanem inkább az ügynökségek ingatlan politikája ellen. Tehát épp ezért a közvéleményt, ha felhívjuk, az egy kicsit dönt, nehéz lehet, persze el lehet várni, hogy észszerűbben döntenek a tagállamok, amikor a különböző ügynökségek helyét megtalálják, de talán nem úgy kellene csinálni, hogy, mint hogyha ellene lennénk egyáltalán az ügynökségek. Ugyanis ez csak az euroszkeptikusok számát növelni. Igen, persze, de minden esetre az ügynökségekkel kapcsolatban mindig felmerül a az ügynökségeknek a problémája, tehát az egyeztetés során. Hartung úr megint szót kért. Elnök úr, az Európai Számbevőszék holnap egy különleges jelentést nyújt majd be az ügynökségről. Lehet, hogy érdekes lesz. C'est sûr que la Cour des comptes est le mieux placée pour euh, formuler un jugement. Igen, hát nyilván a számvevőszék van a legjobb helyzetben ahhoz, hogy egy összehasonlítást megejtsen, tehát köszönöm az információt. Mónika, tessék, foglalja össze. Hogy még egyszer összefoglaljam, az előbb nem akartam részletezni, de Jutta Haug és Jens Kajer és Hartung kolléga hozzászólása alapján szeretném elmondani, hogy az ESMA-nak van egy különleges szerepe. Nem újra alapították, hanem a CES. Ernek az utódja, tehát ez az európai értékpapír szabályzó hatóság. Azonban ez a francia nemzeti joghoz tartozott jogutódja az ESMA ennek az intézménynek, és ezért van ez a konstelláció, tehát hogy megvannak a jogi következmények. Egy ilyen konstrukciót választottak hozzá, és ezzel a döntéssel, tehát hogy a jog utódja az ESMA az előző szervezetnek, az ezekkel a kötelezettségekkel jár. Azonban arra is szeretnék utalni, hogy a, azok a költségek, amelyek ránk hárulnak, évente 982 ezer euró, tehát nem milliók. Még jobb lett volna, hogyha csak 6 vagy 700 ezer euró lett volna ez a költség. Tehát itt nem óriási összegekről beszélünk, hiszen az egészségügyi intézetnél is hangsúlyoztuk, hogy nem akarjuk, hogy Canary Wharfba kerüljön, és az elnöknek annyit megérhetek, hogy a tanácshoz fordulok, hogy egy picit a tanács figyelmét más helyszínekre irányítsuk, hiszen más ügynökségeknél is Párizs, London szerepel, és nem szeretnénk, hogy a jövőbeli intézmények is ilyen drága helyekre kerüljenek. Ennek úr, megpróbálok hatni a tanácsra egy kicsit, de ne az eszmát bántsák ezért. Az eszma jogutód, a CSR jogutódja. Egy létező ügynökség volt, és egy jogutódlásról van szó. Az ESMA pontosan leírta, hogy mi a helyzet. A jogi szolgálat is igazolta, hogy hogyan alakult, és a költségek pedig áttekintetőek. De azért egy kicsit bosszankodhatunk, ugye? Egyébként Hártunk úr két dolgot fölírtam a véleményre, amely zavar minket, és ezt a társ előadóimmal közösen jegyeztük meg. Kedves kollégák, akkor Monika Olmayer jelentéséről szavazunk, és eh, ehhez akkor hozzá tesszük eh, azt, amit önök is eh, kértek, nevezetesen, hogy a következő trilógus napirendjére vegyük ezt a kérdést, mint ahogy Dominik Riké is mondta, a nyilvános kommunikációjában nem jelenik meg semmifajta ellenséges álláspont. Ki támogatja Monika véleményét? Ki van ellenem? Hartong úr, tartózkodás, négy tartózkodás. Így. Nos, akkor köszönöm Mónikának. Ez volt az első dosszié. Van egy másik dossziénk a Frontex ügynökséggel kapcsolatban, eh, ahol az a kérdés, hogy akarunk -e ezzel foglalkozni, vagy sem, Mónika. Kedves elnök úr, ez most egy idám anyag, szeretném elmondani, a Frontex az összes követelménynek megfelelt az ingatlan vásárlásnál. Megvizsgálták a piacot, egy nagyon kedvező épületet találtak, és tényleg intenzíven fáradoztak azon, hogy eh, csökkentsék a költségeket, és ne növeljék azokat. Az új épület beköltöztek most, a régi épületben különféle emeleteken voltak, és most ez biztonsági probléma is volt, és a 7, 10, 11, 22 és a 23. emeletre, és még két emeletre oszlottak meg, a mínusz 1-es és 5-ös volt a raktár. December 31-én, tehát 2014. december 31-én veszti hatáját a jelenlegi bérleti szerződést. Nagyon pontosan körülnéztek. És nem piaci konform, tehát nem, nem, az ár nem tűnt úgy, hogy piacilag konform, és éppen ezért 2009-ben egy megvalósíthatósági tanulmányot rendeltek meg, és további 500 négyzetmétert bérelnek most, és a már meglévő aktivitások mellé még plusz négyzetméterek járulnak. Így a Frontexnek van egy ingatlan projektje, és 14 ezer négyzetméter az irodai térség, és négyzetméterenként 19,50 euró a bérleti díj, a raktár bérleti díj pedig 11 euró. Ez nagyon-nagyon kedvező, és még van egy 10 hónapos bérletmentes időszak is, tehát az azt jelenti, hogy a Frontex most 7 emeleten helyezkedne el. A lehető legjobbat hozták ki a dologból, éppen ezért nem véleményezünk semmit, csak megköszönjük a Frontexnek, hogy ilyen takarékos volt, hiszen hogyha, hogyha szidunk, akkor néha dicsérnünk is kell. Donc, vive Varsovie. Varsó. Le Párizsral éljen Varsó. Van-e valami megjegyzés? Ki támogatja a raportőr e állás, álláspontját, ki ellenzi? Egy ellene, kettő ellene tartózkodók, tehát ezt akkor hagyjuk így tovább menni a raportőr érveinek hatására. Az energiaregulátor ügynökségről. Rövid információ, új költségvetési rend van, még nincsen hatályban, de új épületet szeretnénk, és a további információk később jönnek. Elnök úr, ennyi lett volna. Parfait. Bon, merci. Tökélet. Köszönöm, akkor befejeztük a mai szavazást, de nem fejeztük be az ülést. Elnézést. Van még egy, van még egy átcsoportosítás, bocsánat. Átcsoportosítás következik. Raportőr úr a 2012-es egyéb intézmények fejezetben. Bon, on a besoin de plus d'argent pour les microphones. Még több pénzt kéne a mikrofonokra fordítani, ezek szerint. Eh, nos, azt hittem, hogy eh, te, holnap lesz a szavazás, de eh, de meg lehet csinálni ma is. A pedido de alteração número... Most nincsen semmilyen probléma, hogy elfogadjuk ezt, és uh, itt a külügyi szolgálat választ kap, és az Európa Parlament álláspontját ők is megkapják. Tehát is úgy haladhatunk, hogy jóvá hagyjuk. Nem tudom, hogy itt most konkrétan mi a helyzet. Bon. Je, je, je vais changer, rapporteur, oui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 itt van a második módosítás, és ez vonatkozik itt a külügyszolgálatra. Az a helyzet, hogy eh, igazából nincsen ezzel semmilyen kifogás. És, és eh, kértünk még egy hármas módosítót is a külügyi szolgálattól, és eh, ez is egy átcsoportosítás, tehát itt is egy átcsoportosítás haltunk végre. Tehát erről nem szavazunk, hanem ez csak egy információ, ezt bekérjük, csak azért, hogy megfelelő ismereteink legyenek az ügyről. Amiről szó van, az 10 százalék. Tehát a határösszeg 10 százaléka, és ezt a korlátozást pedig hagyjuk jóvá. Ez az Európai Külügyi Szolgálat egy olyan intézmény, amely nemrég óta létezik, és éppen ezért óvatosak vagyunk az ilyenfajta igényekkel, amíg nincsenek további információink. És az átcsoportosítás úgy néz ki, hogy ezt megtehetjük, ugyanúgy, mint az összes többi intézmény esetében. A pénzt pedig olyan posztokról hívjuk le, ahonnan át szoktunk csoportosítani. Tehát itt olyan összegek vannak, amelyek néha zavart okozhatnak. Azonban itt a hármasnál kérnek egy átcsoportosítást, és ez olyas valami, amit igazából csak információs célokból mutatnak be, éppen ezért ezt a mi bizottságunk elfogadhatja. A külügyi szolgálat pedig eh, majd bemutatást ad arról, ami ezzel összefügg. És a kérdés a többi átcsoportosítással kapcsolatban amely az Európai Parlamenthez is tartozik. Tehát van egy óhaj, egy igény, és pedig 4.5-ös, eh, ez a jogi támogatás. E, bocsánat, bocsánat, bocsánat, tehát itt eh, többről van szó, 50 ezer euróról van szó. 450 ezer, bocsánat, tehát nem csak az épületről van szó, tehát itt sem látok semmilyen problémát abban, hogy átcsoportosítsuk ezt az összeget. Az EPC 4-es szemináriumok, szimpóziumok, kulturális tevékenységek szervezése, Szaharov díj, ez is rendben van. A legkomolyabb módosító a C05-ös és szerintem ragadjuk meg a lehetőséget, hogy ne terheljük túl a jövő évi költségvetést, hiszen vannak olyan befektetések, amelyeket az idén le kell zárni. Nem csak azért, hogy a jövő év költségvetését tehermentesítjük, hanem ezekre a befektetésekre szükség van. Például szoftver, új technológiák, információs technológia területén, és itt a wifi lefedettséget is ki kell terjeszteni az összes ep épületre, és hogyha környezetbarátok akarunk lenni ismét. Elgarantálnunk kell, hogy minden tag hozzáférhessen ehhez a wifi lefedettséghez. Azt javaslom, hogy fogadjuk el ezt az a csoportosítás, és közben ne felejtsük el, hogy a parlament javaslatai itt a tartalékokból kerülnek meg kiegyenlítésre. Tehát, amit itt a költségvetési hatóság, tehát mi egyetértünk vele, tehát ez a tartalék szükséges ahhoz, hogy folytathassuk a munkát. És ezt igazából tudomásul kell vennünk itt a Költségvetési Bizottságban. Tehát olyan eszközátcsoportosításokról van szó, amely az előre nem látott esetekre félretett tartalékokból kerül majd átcsoportosításra. Tehát éppen azért szerintem kapja meg a Költségvetési Bizottság igenét. Ennyit akartam mondani, elnök úr. Falta o do provedor az ombudsmant elfelejtettem, az ombudsman is van. Itt ez egy kisebb elcsoportosítás. Ez is személyi és ingatlan költségekre vonatkozik 316 ezer euró, és semmi problémát nem látok abban, hogy elfogadjuk ezt is. Nagyon jó ösztönzésünk van hogy igent mondjunk erre az átcsoportosításra. Köszönjük szépen, Inge Gressle. Itt a hármas átcsoportot transferre utalnék az Európai Külügyi Szolgálat tekintetében. Tehát igazából szemtelenségnek tartom, ahogy ezt itt bejelentették. Tehát se a bizottság, se a többi intézmény nem mutat nekünk ilyen anyagot. Tehát egy, egy zűrzavaros dokumentumról van szó. Felmerül egy kérdés. Itt az indokolás harmadik oldalán, hogy azt adják meg, hogy 6,4 millióval több lett volna, hogyha 23 státusszal többet hoztak volna létre. Hogyha belegondolunk, hogy mennyi egy poszt, akkor 370 ezer eurót kapunk. Tehát, hogyha 9 hónapot adunk meg, az még mindig csak 278 ezer euró. És hogyha az egész évre kikalkuláljuk, akkor ez jóval túlmutat az eddigi mutatókon. Tehát ez az egész átláthatatlan által szedték, és nem felel meg annak, ahogy egy ilyen transfert általában bemutatnak. Tehát teljes mértékben ellene vagyok. Az új intézményeknek is meg kell tanulni, hogy hogyan illik egy ilyen dolgot csinálni. Tehát átláthatatlan a dolog, zavaros, hiszen nem sorról sorra haladunk, hanem itt olyan dolgokat csoportosítanak össze, amiről nem tudjuk, hogy micsoda. Tehát most itt egyszer van egy 14 milliós transfer, 4 millió helyet. Nem ismerem ki magam ebben az anyagban. Szerettem volna rákérdezni, hogy milyen egyéb kérd költségek rejlenek benne, különben nincsen szükség szabályokra, nincsen szükség költségvetés rendben, mert úgyse tartja be senki. Köszönjük, jó, Fern. Nagyon szépen köszönöm. Az Európai Parlamenti átcsoportosákkal kapcsolatban néhány megjegyzésünk. Az előadó azt mondta, hogy az információs technológiai tolmácsolási, fordítási átcsoportosításokon már nem megtettük a feladatunkat, ezt újból megtehetjük. Számomra ennek már vége van. Hogyha ezt újból és újból megtettük, akkor a hagyományos módon kellene a költségvetést csinálni. Az állandó tartaléknak olyan dolgokra, nem várt dolgokra kellene félretenni. De tavaly is voltak átcsoportosítások, idén is vannak, és most megint nem vagyok ellene, megértem, hogy ezeket a, költség, ezeket a költségeket fedezni kell, de hát jelezni kellene a, az vezetésnek, hogy ezeknek az összegeknek a költségvetésben kellene lenni, és nem állandóan tartalékot kellene felhasználni. Elnök, köszönöm szépen, jelentéstevő. Eh, köszönöm szépen. Értem az álláspontokat, amelyeket a kollégáimtól hallottam. Hiszen ezt a tartalékot az ilyen fajta szükséges befektetésekre szánjuk. És nyilvánvaló az is, hogy tehetünk ajánlásokat, és ajánlhatjuk azt, hogy hogyan vezessük fel ezeket a befektetéseket. De minden esetben lehetővé, lehetségesnek kellene lennie jogilag, hogy ilyen fajta befektetéseket előre tudjunk jelezni. Ez most más intézkedésekkel került összecsatolásra, mint például a wifi rendszer, erről is hallottunk, tehát ez teljes mértékben szükséges. És itt van Manka kolléga megjegyzése is, aki a kérdésnek az előadója. Tehát azt mondtam, hogy ezt mindenképpen fogadjuk el, azonban figyeljünk arra, hogy milyen szükségletek vannak és szigorúbban kell eljárnunk az ilyenfajta befektetési költségekkel. Itt figyelnünk kell, hogy a jogalkotás rendesen menjen, és nagyon fontos az, hogy megfelelő körülmények között dolgozzanak a képviselők. Tehát mindenkinek legyen wifi hozzáférés az európai intézményekben, az európai parlamentben nem vezet jó termelékeny munkához, hogyha nem tudunk megfelelő körülmények között dolgozni. Éppen ezért eh, nagyon motiváló jellegű ez a befektetés, és politikailag is eh, szükséges ez a befektetés, hogy ne terheljük le a következő év költségvetését túlságosan. Mi nem szeretnénk eh, visszatérni a korábbi munkakörülményekhez. Azután Ingeborg Gressle álláspontja, ez az Európai Külügyi Szolgálattól van, és igazából ellentmondanak, amit én mondtam. Tehát az, hogy átcsoportosítást kértek, amit én támaszt, támogattam. Tehát több átláthatóság kellene, igen, tehát erre mindenképpen utalni kell, hogy, hogy legyen, hát ha diplomatikusok akarunk lenni, akkor legyen érthetőbb az, amit nekünk prezentálnak. Igazából az indokolások tényleg nem olyan jók ebben az igényben. Egyszerűbb lenne itt például a bizottságot követni, vagy egyéb intézményeket. Tehát ez a csoportosítási igény egy olyan dolog, amely információkkal, információt jelent, tehát nem kell róla szavazni, és természetesen azt is javasolhatjuk, hogy szavazzunk a dologról nem tudom, hogy van-e valaki itt a külügyi szolgálattól, aki minket esetleg információkkal ellátna. Hogyha igen, akkor az jó, de esetleg már holnap megtehetjük azt, hogy információkat kérünk a külügyi szolgálattól, azonban ne legyen az a helyzet, hogy ma ne tudnánk erről beszélni. Más kérdések is felmerültek, amelyek egy kicsit itt ezen módosítás hatány kívülesnek. Azt javaslom, hogy döntsünk a többi költségvetési szempontokról, és akkor holnap is vegyük elő ezt a dolgot, úgy, hogy itt van a külügyi szolgálat képviselője, aki válaszokat tud adni az egyes kérdéseinkre. Köszönöm szépen, előadó úr. És akkor vegyük a problémákat, ami a külügyi szolgálatot illeti. Nekünk csak a kettes átcsoportosításról kell szavaznunk. A hármas az információ jellegű. Ingre Gressle mondta nekünk, hogy eh, ezek az információk nem elégségesek, és eh, holnap eh, ott lesz, mármint itt lesz, a külügyi szolgálat képviselője tehát. Én azt javaslom, hogy szavazzunk a kettes átcsoportosításról, holnap pedig a szavazás után, majd nyilván a nagy jelentés után, az lesz a nagy napi rendi pont, tegyük fel a kérdést a külügyi szolgálat képviselőinek, akit egyébként figyelmeztetni kell arra, hogy ezt a kérdést kapni fogja, és készüljön fel a válaszra. És ezt követően fogjuk majd megnézni, hogy a parlament hogyan viszonyuljon ehhez a, az átcsoportosítás. Tehát szavazunk a kettesről. Ki van mellette? Kettes átcsoportosítás. Ki van ellene? Elfogadtuk. Tehát hármas átcsoportosítással kapcsolatban pedig ön, ön tartózkodott. Jó, rendben van. A GUE tartózkodik a kettes átcsoportosításról, a hármas átcsoportosításról nem szavazunk, mert holnap feltesszük a kérdést a külügyi szolgálatnak. Ami a parlament illeti, ott van, eh, volt egy megjegyzése Göránnak, ami eléggé egyértelműnek vagy igazolhatónak tűnik, úgy tűnik, eh, raportőr úr, hogy ha ezt az átcsoportosítást eh, megszavazzuk, akkor érdemes ehhez hozzá tenni egy olyan véleményt, hogy nem jó a contingency rezervet minden évben ugyanazokra a kiadásokra költeni, mert ez nem contingency így, tehát nem szükség kiadás. Tehát blogban a parlamenti módosítókról szavazunk, ki van mellette? parlamenti átcsoportosítások, külön ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Az ombudsman következik, itt nincs kérdés, ki támogatja az átcsoportosítást, ki ellenzi az átcsoportosítást, tartózkodók, ezt elfogadtuk, tehát köszönjük a raportőr úrnak, és ezzel majd ugye ezt majd folytatjuk holnap, amikor a külügyi szolgálat képviselőjét fogjuk megkérdezni. Most Barbara Matera felé fordul minden tekintet par son... De ő nem nagyon figyel oda, mert a koordinátorral társalog. Kedves kollégák, Barbara. Nous avons fini les votes pour aujourd'hui. Tehát mára befejeztük a szavazást. Holnap reggel kezdjük az interim reportról a szavazást. A délután végéig két módosító, bocsánat, két jelentésről fogunk még beszélni, a Kreatív Európa program, illetve az Európa a polgárokért program. Tehát erről a két programról fogunk még ma délután beszélni. Sőt, a Hercule Troa, a Hercule 3-as jelentésről is beszélnénk, de Richard nincs itt, pedig ez az ő témája lenne Na mindegy, most megadom a szót Barbarának Creative Europe program, Creative Európa program. Köszönöm elnök úr, hogy bemutathatom önöknek ezt a témát. Először is a bizottság javaslatát ismertetném. Két új programot szeretnének az elkö, elkövetkező több éves időszakra, 2014-2020-as időszakra indítani. Az egyik az Európa polgárokére, a másik a Kreatív Európa program lenne. Ami a Kreatív Európa programot jelen, illeti, itt a kultúra és a kreatív kultúra támogatása a bizottság szerint fontos eleme kell, hogy maradjon a költségvetési csomagnak, és egységes programként javasolja az Kreatív Európát egy új pénzügyi eszközként a média, a Media Mundus programok mellé és azoknak a szervezeteknek, valamint a kisvállalkozásoknak számára, akik a kreatív kultúra területén dolgoznak. Négy, program, négy programpontban lehet összefoglalni a program célkitűzéseit. Először is a kulturális kreatív szektor előmozdítása, a nemzetek közötti kulturális csere, a pénzügyi szekt, a szektor pénzügyi megtámogatása, illetve a határon átnyúló politikai együttműködés a kultúra területén innovációs politikáról is van szó, új eh, vállalkozási modelleket szeretnének előmozdítani. Mi tehát eh, a terv a Kreatív Európa programmal kapcsolatban, 1,8 milliárd eurót szánnak erre a programra. Szeretném az olasz kollégákat megnyugtatni, mert a fordításban van egy hiba, millióról beszélnek, valójában milliárdról van szó, tehát 1,8 és a jelenlegi programban, a jelenlegi több éves programban pedig 1,17 milliárd szerepel, tehát ott egy növekedés van. Én mindenek előtt üdvözlöm a kulturális ágazatnak nyújtott költségvetési támogatás növekedést. Úgy tűnik számomra, hogy a jogalkotási szövegben százalékos lebontást is kell a szektorok között meghatározni. Emellett a nemzetközi dimenziójára is oda kell figyelni ennek az ágazatnak. Emellett lehetőséget kell biztosítanunk a fiatal művészeknek, ebből a költségvetésből. Beszéltünk sokat ugyanis az ifjúságról, illetve az ők szerepéről, tehát ezzel összhangban van az, hogy a kulturális és kreatív ágazatokban a fiatal művészeket megtámogassuk. Ami az Európa a polgárokért programot illeti, itt a bizottságnak a javaslata felhívja a figyelmet az európai polgárok fontosságára, illetve arra, hogy az európai polgárok ismerjék az Európai Unió történetét, születésének körülményeit, és ismerjék az európai projektet, illetve az európai programokat is hiszen azok címzetjei az európai polgárok, gyakran a polgárok Európát valami fajta távoli valóságként élik meg, holott az lenne jó, hogyha a terepen is látható lenne Európa. A célkitűzések közül kiemelnék néhányat. Először is az unió történelmének ismerete, az identitás ismerete, a polgárok ösztönzése az európai folyamatokban való részvételre, a demokratikus és civil társadalmi részvétel Európai Uniós szinten ennek előmozdítása, ezek talán a legfontosabb pontjai ennek a programnak. Ami a pénzügyi keretet illeti, 229 millió euró a jelenlegi időszakban ez 215 millió volt, tehát ez is egy növekedés. Volt olyan, van olyan módosító javaslat, amely alapján még 5%-ot dobnánk ezen az összegen. Ami a programhoz való hozzáférést illeti, megint a kis projektek hozzáférését tartom kiemeltek, ezt biztosítani kell, valamint a fiatalok részvételét ebben a programban. Ami az egyszerűsítési folyamatot illeti, meg kell könnyíteni a programokhoz való hozzáférést. Remélem, hogy egyszerűen sikerült fogalmaznom, röviden. Szerintem ezek kiváló programok, és a jövőről szólnak. A kollégák pedig eh, mindent megtettek, hogy a módosítóikkal még tovább javítsák ezeket a programokat. Október 22-ig várom még a további módosítókat. A szavazás pedig a szakbizottságunkban november 15-ére van betervezve. Köszönöm, elnök úr, hogy szót adott. Köszönöm szépen, Bárbara. Világos volt minden ezzel a két programmal kapcsolatban. Gájer úr. <clears throat> Köszönöm, elnök úr. A szociáldemokraták szempontjából nincsen nagyobb probléma. Támogatjuk az előadó javaslatát a kreatív Európa esetében. Tehát, hogy itt jogi kötelességet is bevegyünk. Egy metodikai problémáról szólnék most. Tehát a költségvetés ellenőrként traumatikus élmény volt az, hogy az elnökök konferenciája néhányunkat félretúlt azért, mert hogy amit mi akarnánk, az túlmegy a bizottság kompetenciáján, a regi bizottságban is ez volt, az elnök út döntött, úgy döntött, hogy egyszer még megcsináljuk, és akkor foglalkozunk a módosítókkal, hogyha tisztáztuk először, hogy tényleg a regi feladata-e az. Nincs problémám azzal, hogyha a költségvetésiek tematikailag is foglalkozok ezekkel a problémákkal, hiszen itt támogatási szükségleteket látok a kreatív ipar számára esetleg ebben a költségvetésben is a költségvetési dolgokra korlátozódjunk, és ne lépjük túl a kompetenciákat. Vagy pedig csináljuk azt, amit jónak tartunk, amit a többség jónak tart, akkor elképzelhető, hogy ez a többi bizottság számára is így lenne. A, igen, a polgárok Európája, Rem, Európa polgárokért program, egyetértek. Alapvetően azt jelezzük, de nem tudom, hogy jó-e, ahogy itt az előadó jelzi, hogy a különböző területeket, tehát, hogy Európa polgárokért programban így tartsuk meg a végső verzióban. Szerintem nézzük meg, hogy a különféle programvonalak, amelyek rokonok egymással, tehát hogy ezek a különféle programvonalak mennyire találkoznak a civil társadalom igényével. Itt a százalékos megkötöttségeket, ahogy az előadó javasolja, nem tartom túlságosan jónak. És hogyha itt a civil társadalom többet igényel bizonyos területeken, akkor azon el kellene még egyszer gondolkozni. Köszönöm. Jó, merci. Köszönöm szépen. Vannak mások, akik még szót kérnek? Nincs. A jelentéstevő akar valamit mondani? Jó, rendben van. Nagyon szépen köszönöm. Mint ahogy az előadó már jelezte, a két jelentéssel kapcsolatban a módosítók előterjesztésének határideje október 22, tehát két hét van rá, és október, november 15-én fogunk szavazni, és a Kulturális Bizottság november 27-én fogadja el a vagy szavaz erről a jelentésről, és akkor a decemberi plenárisra kerül. Jó, ha nincsen más vélemény, akkor tulajdonképpen a mai nap napirendjének a végére értünk és akkor lezárhatjuk a munkánkat, és holnap az egyebek eh, mellett akar-e eh, eh, asszony szólni? Nem, nem, nem, akkor a materiál jelentéssel kapcsolatban? Bocsánat, de a szemembe süt a nap. Jó, tehát az ön arca és a napsugár engem teljesen elbűvölt. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm. Mindenek előtt arról szerettem volna beszélni, a, a amit Barbara a Kreatív Európával kapcsolatban mondott, Kreatív Európa programmal kapcsolatban. Persze vannak közös pontok, és a módosítókról is szeretnék mondani. Tehát a következő több éves pénzügyi keretben több pénzt kellene ezekre for, fordítani, azért, hogy az új kihívásoknak megfelelhessünk a jövőben. Nagyon fontos szerintem, hogy a gazdasági válság idején, mint jelenleg is, a kultúráról ne feledkezzünk meg. és e, a kultúra dimenzióját e, ne becsüljük alá. A kultúra különösen fontos, amikor válságon, válságot élünk meg. Aztán világos, hogy egész Európában nehéz a kulturális és kreatív műveket reklámozni. Például Portugáliában drámai a helyzet. A kulturális minisztériumot tulajdonképpen megszüntették, csak államtitkár alatt működik ez a terület. Az állami támogatást csökkentették, és bizonyos esetekben a sport és kulturális e- tevékenységek e, támogatása e, szinte teljesen megszűnt. A kulturális ágazat a teljes európai GDP-nek 4,5%-át képviseli, és épp ezért, hogy a költségvetésben is meglegyen a Kreatív Európa programnak, a Kulturális Európának a támogatása nagyon fontos. Csak néhány hét áll ennek rendelkezésére, és épp ezért szerettem volna felhívni erre a figyelmet, hogy támogassuk ezt. Köszönjük szépen, hogyha nincs más hozzászóló, akkor bezárjuk ma este, a, ma, a mai napra a napi rendet, és holnap a, az közbenső jelentéssel foglalkozunk, a Böge Kalfin jelentéssel, és a luc Doan jelentésével is. A rendelet tervezettel a hozzáadott értékadó alapú saját forrás rendelkezésére bocsátásról. Aztán eszme csere lesz a Richard eh, Ashworth jelentése kapcsolatban, és ami a hármas Herkules programmal foglalkozik. És az EKS munkatársaival is eh, találkozunk a hármas átcsoportosítással kapcsolatban. Hogyha nincs más megjegyzés, akkor bezárom az ülést. Bari, ez